Jó napot kívánok mindenkinek! Üdvözlök mindenkit ezen a rendkívüli afetülésen, mivel már késésben vagyunk. Azt javasolnám, hogy azonnal kezdjünk is neki a munkának. A napi rendet el kell fogadnunk, hogyha senkinek nincsen ellenvetése, akkor azt javasolnám, hogy tekintsük elfogadottnak a napi rendünket. Elnöki közleményeim, bejelenteni valóim nincsenek, úgyhogy rögtön rá is térhetünk a hármas napi rendi pontunkra. Üdvözlöm Várhelyi Olivér biztos a körünkben, aki ma bemutatja nekünk a frissen sült bizottsági javaslatot a bővítési metodológia módszertan megváltoztatásáról. Nagyon örülünk, hogy itt van biztos úr, és ez abba a gyakorlat, az ön itt léte abba a gyakorlatba itt, itt, illeszkedik, hogy a bizottság új javaslatait közvetlenül az Európai Parlamentnek mutatja be. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament szerepét így módon is tiszteletben tartják, és lehetővé teszik, hogy a képviselők megfelelően alakíthassák, formálhassák ezt a szakpolitikát, és 45 percünk van mindössze, ezért arra kérném ön biztos úr, hogy 10-12 percben tartsa meg előadását és utána kérdése következnek. A képviselőkkel szemben is szigorúan betartatom majd a hozzászólási időt. Öni a szó, biztos úr. Mr. President, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a lehetőséget, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a találkozót nekem, hogy bemutathassam a bizottság javaslatát a bővítés módszertanával kapcsolatban a Nyugat-Balkánt illetően. Tisztelt képviselők, tényleg nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és önöknek bemutathatom a terveinket, hogyan tudunk hiteles perspektívát biztosítani a Nyugat-Balkánnak. A bővítés ennek a bizottságnak az egyik legfontosabb prioritása, érdemeken alapuló lehetőséget kínálunk, szeretnénk kínálni a Nyugat-Balkának. Ez egyébként politikai és gazdasági érdekünk is geostratégiai befektetésre van szükség stabil, egységes Európában. Három párhuzamos tevékenységet végzünk, így szeretnénk újjáéleszteni a bővítési folyamatot. Az első ugye a csatlakozási tárgyalások új módszertana, ezt majd azt követi, hogy megnyitjuk a csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával, a harmadik vonal pedig a gazdasági fejlesztési és befektetési terv a teljes balkáni régióra vonatkozóan. Ezt az ágrábi csúcson fogjuk bemutatni május 6-7-én. Tehát először az új bővítési módszertanról szólnék, a csatlakozási tárgyalásokat hitelesebbé, megjósolhatóbbá és dinamikusabbá kívánjuk tenni, amelyet erősebb politikai irányítás alatt bonyolítunk. Azt szeretnénk, hogy erősítsük és javítsuk a folyamatot, nem ok nélkül akarjuk felgyorsítani. A teljes jogutagság természetesen a cél. Megvizsgáltuk, hogyan tudnánk javítani az eszközeinket, konkrétan azokon a területeken, amelyek életbevágóak ahhoz, hogy közel legyenek ezek az országok az EU-hoz, a jogállamiság és a gazdaság ez a két terület, tehát munkahelyteremtés, jólét, életminőség javítása, illetve az emberek, illetve a régióban, a országban, a régióban élő emberek szabadsága, ezek a szempontok. A reformokat nem csak fenntartani, hanem felgyorsítani is szükséges és négy alapelvre e, építünk. Az első a hitelesség, a csatlakozási folyamatnak bizalmon kell alapulnia, kölcsönös bizalmon, és a nyugat-balkáni országok e, hitelesebben kell, hogy lépjenek az alapvető reformok terén, amelyek e, elvártak, és ez különösen igaz a jogállamiságra. Így tudjuk eloszlatni az európai állampolgárok legitim aggájait az alapvető szabadságjogokat is megerősítjük, az ezzel kapcsolatos elvárásokat, a demokratikus intézmények, közigazgatás reformja és gazdasági kritériumok mind-mind teljesítendők. Az EU oldalról a bizalom úgy érdemlődik ki, hogy ugye érdemek alapján zajlik a csatlakozás és az előrehaladás mindig a folyamat következő szakaszaiba. Másodszorban, ahogy mondtam, erősebb politikai irányítás, mivel ez egy politikai jellegű folyamat, sokkal erősebb politikai felelősséget vezető szerepet kell vállalni mindkét oldalon. A tagjelölt országok számára a legmagas szintűbb kapcsolatot biztosítjuk miniszteri találkozók, csúcsok megszervezésével. A tagállamokat is sokkal aktívabban szeretnénk bevonni az egész folyamatba, monitorozzák, vizsgálják ezt felül, és támogassák a reformokat, illetve kövessék azokat a reformokat, amiket létrehajtanak a, végrehajtanak a balkáni államok. A harmadik dolog, hogy dinamikusabb legyen minden. Hat klaszterbe csoportosítottuk, belső piac, versenyképesség, alapvető jogok, inkluzív növekedés, zöld agenda, fenntarthatóság, erőforrások, mezőgazdasági kohézió és külkapcsolatok. Az, hogy a fejezeteket a politika területek szerint hat klaszterbe csoportosítjuk, lehetővé teszi, hogy politikai jellegű vitát folytassunk, és hogy sikerüljön korábban bevonni ezeket az államokat az EU-s politikákba. Az egyes klasztereket tehát egyben nyitnánk meg, nem pedig az egyes fejezeteket külön-külön. Az alapvető szabadságjogok, gazdasági jogok, közigazgatási reform, stb. első klaszter a legfontosabb szerepet játsza. Ezt nyitjuk meg először, és ezt zárjuk le utoljára, és megfelelő eredményt kell elérni ahhoz ezeken a területeken, hogy a többi klasztert meg tudjuk nyitni. Nagyon fontos reformokra várunk, amelyeket a nyitás előtt végre kell hajtani. Időkeretet hagyunk a klaszter megnyitása megnyitásától a fejezetek lezárásáig, de maximum egy év lenne ez. A harmadik elv az előre láthatóság, tervezhetőség, tehát világosabban fogalmazzunk, hogy mit vár az EU a jelölt államoktól, meghatározzuk a feltételeket, és azt, hogy milyen pozitív hatása van annak, hogyha előre haladnak, illetve hogy milyen negatív következményei vannak annak, ha nem haladnak előre. Nagyon világos ösztönzőket kell, hogy biztosítsunk, hogyha a reformokat azt akarjuk, hogy végrehajtsák, például fokozatos integráció az EU piacaira és politikáiban, minél gyorsabban halad egy ország előre, annál gyorsabban léphet a folyamatban a csatlakozás felé. Persze a tagjelölteket meg kell nyugtatnunk afelől, hogy korrektív intézkedéseket hozunk, hogyha valahol visszacsúszna ez a folyamat, vagy pedig nem a jó irányba menne, és szankcionáljuk a, stagnál, a stagnálást, illetve azt, hogyha az elekező irányba csúszik vissza egy-egy tagjelölt. És ugye párhuzamosan, ahogy mondtam, több különböző témában eh, haladunk, említettem, hogy Albániával és Észak-Macedóniával szeretnénk megnyitni a tárgyalásokat. Reméljük, hogy az ágrábi nyugat-balkáni csúcs előtt sikerül ezeket megnyitni. Mindkét ország sokat tett le az asztalra, elkötelezte magát a reformok mellett. Továbbra is figyelemmel kísérjük az előrehaladást, és beszámolunk a tagállamoknak nem sokára, remélhetőleg még ebben a hónapban mindenről. Az EU hiteles partnerként teljesít az ígéreteivel kapcsolatban, ez szükséges. Az ágrábi csúcson majd bemutatunk egy javaslatot a gazdasági fejlődésre fókuszálva. Az a célunk, hogy a jelenlétünket erősítsük a Nyugat-Balkán régióban, növeljük a befektetéseket, és hogy a növekedést, gazdasági fejlődést támogassuk. Zárásként pedig hadd mondjam, ugye, ahogy látják, ambiciózus ez az agenda, és az önök támogatásához, támogatására szükségünk van ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani, tehát együtt gondolkodásra van szükség. Milyen konkrét intézkedésekkel tudjuk a befektetéseket erősíteni a Nyugat-Balkánon, és a társadalmi gazdasági integrációt hogyan tudjuk erősíteni, munkahelyeket, vállalkozási lehetőségeket teremteni, a vállalkozói klímát javítani, leállítani a képzett személyek elvándorlását a régióból. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Várhely biztos úr, köszönöm szépen a bevezetőjét. Nagyon sok kolléga szeretne hozzászólni. Természetesen nem mindenkinek tudunk felszólalási, ad, felszólalási időt adni. Először a koordinátoroknak adnám meg a szót két percre. A néppárt nevében Michael Gáler. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, és köszönöm azt is, hogy megosztotta velünk közvetlenül itt a külügyi szakbizottságban ezt a közleményt a néppárt frakciója örömmel fogadja és támogatja ezt a közleményt az új bővítési stratégiáról. Nagyon jó látnunk, hogy ebben a szakaszban most a folyamat meg erősödik, hitelesebbé válik. Ez nagyon fontos a tagjelöltek felé, miután meghatározzuk a kritériumokat, fontos, hogy ők is bízhassanak abban, hogy erre a csatlakozásra sor kerülhet, és hitelességet tartunk fenn a tagállamok felé is. Biztosak lehetnek abban, hogy ha egy tagjelölt ország visszacsúszik a folyamatban, akkor megakadályozhatjuk, feltarthatjuk ezt a folyamatot. Azt hiszem, hogy ez is mindenképpen pozitív, pozitív, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy bevonjunk olyan országokat, amelyek már a folyamat részesei, különböző programokban részt vehetnek, a tagállamok számára is nyitott programokban részt vehetnek. Biztosítjuk és ösztönözzük tehát a politikai folyamatot, és kellenek mechanizmusok is, amelyek által a tagállamok is részesei lehetnek a tárgyalási folyamatoknak saját szakértőikkel, bekapcsolódhatnak ebbe a folyamatba, és nem kell erre a folyamatra úgy tekinteniük, mint egy olyan folyamatra, amely Brüsszelben zajlik bizonyos zárt irodákban. Remélhetőleg bennünket is bevonnak majd ebbe a folyamatba, és különös tekintettel örülök annak, hogy a jogállamiság a kibővített párbeszéddel, a monitorozással egy külön prioritásként jelenik meg, és komolyabb politikai szerepet kapnak az intézményeink. Köszönöm szépen. Köszönöm, Michel Gáler. Még mielőtt megnéznénk a képernyőn ezt a filmet, először is Tonino Piculának adnám meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, először is szeretném megköszönni az elkötelezett munkáját ezen rendkívül fontos témában. Az új csatlakozási módszertanra vonatkozó javaslatát, illetően az Unió egy bővítési folyamat része külső és belső szinten is megújítható egyszerre, az egyik folyamat nem zárja ki a másikat. Jó hír az, hogy a bizottság megerősítette a nyugat-balkáni országok számára az európai perspektívát, amit a szociáldemokrata frakció az Európai Parlamentben mindig is támogatott nem várok kevesebbet a bizottságtól, mint teljes körű elkötelezettséget, azt, hogy őrködjenek a bővítési folyamat fölött. Örülök annak a nyilatkozatának, mely szerint elsődleges prioritás a bizottság számára nyugat-balkáni bővítés. Szeretnék néhány kérdést feltenni. A montenegrói, montenegrói állandó előadóként szeretném kérdezni, hogy amennyiben Szerbiára is, Szerbiára és Montenegróra is vonatkozik-e ez a módszertan. A nyilatkozatban a sajtótájékoztatón azt említette, hogy ez az ő döntésük. Szeretném tudni, hogy hogyan működne ez a folyamat ebben az esetben. Azt említette, hogy van egy beruházási terv is ezen országokra nézve. Van-e már egy menetrend, és vannak-e már előzetes tervek? Végezetül ami pedig a visszafordíthatóságot illeti, szeretném ennek a részleteit megismerni. Említette hogy egy klaszterre kb. egy évet szánnának. Ez azt jelenteni, hogy hipotetikusan természetesen akár hat évet is igénybe vehet a, tárgy, a csatlakozási folyamat megtárgyalása. Köszönöm szépen Tonino Picula, a Renew frakció nevében Vautmans képviselője a szó. Goedemiddag en eh, dankjewel meneer de commissaris voor uw toelichting. Zoals, uh, Köszönöm szépen. Köszönöm az eddig elmondottakat önnek, biztos úr. Köszönöm, hogy beszámolót tartott itt nekünk a tervezett reform folyamatokról, a Renew frakció részéről mi nagyon üdvözöljük ezt a folyamatot, nagyobb átláthatóságot akarunk, egyértelműbb szabályokat, ezért örülünk ennek az új stratégiának és ennek az új módszertannak. Úgy gondolom a hitelesség, a tervezhetőség, ezek mind olyan dolgok, amelyeket elvárnak tőlünk az európai polgárok, ezért ezek a pontok különösen fontosak a számomra. A jogállamiság tiszteletben tartása természetesen a legfőbb prioritás kell, hogy maradjon. Számunkra egy tagjelölt ország csak akkor áll készen a csatlakozásról, hogyha tiszteletben tartják a jogállamiságot. Ez nagyon fontos a számunkra. Egy rövid gondolatot is elmondanék útra való önnek. Mi frakcióként természetesen nyitottak vagyunk a további bővítés irányába, de azt is szeretnénk, hogy Európát megreformáljuk, hiszen képesnek kell lennünk arra, hogy az új tagállamokat, amint csatlakoztak, integrálni tudjuk az EU-ba. Az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia ezért kon- konkrét formát kell, hogy kölcsönözzön ezeknek az elképzeléseknek. Lenne még egy konkrét kérdésem, amely valószínűleg több kollégát is érdekel. Ez az új módszer hogyan befolyásolja majd azokat az országokat, ahol a tárgyalások már megkezdődtek? Hogyan alkalmazzuk az ő esetükben? Köszönöm szépen! A következő hozzászóló az ID frakció részéről Tulajdonképpen az ID részéről nem kértek szót. Ön az ID frakció tagja? Szeretne szólni, Szeretne kérdezni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Én igyekszem azt megérteni, hogy konkrétan hogy gondolják támogatni, megvalósítani ezt a garanciát. A jogállamiságot hogyan tudják itt kialakítani, garantálni ezekben az országokban. Tehát ahhoz, hogy, egy, hogy valódi jogállammá váljanak ezek a nyugat-balkáni országok, az abszolút garanciája egy modern európai állam működésének, de a módszer nem világos a számomra, tehát hogyan gondolják ezeket a tagállamokat végig kísérni ezen a folyamaton. Thank you for the green... Köszönjük a zöldek részéről. Fonkamon Torváld asszony, tessék. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy megosztotta velünk ezt a javaslatot. Itt ülök. Köszönöm tehát, hogy megosztotta velünk ezt a javaslatot. Nagyon nagyra értékeljük az elhangzottakat, hiszen összhangban van a tesszaloniki vállalásokkal, és megerősíti az eddigi megközelítést. Üdvözöljük a klaszterekre való csoportosítását, a tematikus csoportosítás ötletét, miközben lehetővé teszi a különböző fejezetek párhuzamos tárgyalását. Azt is említette, hogy jóval dinamikusabbá kell tenni a csatlakozási folyamatot, biztosítani kell, hogy ezeknek az országoknak lehetőségük legyen arra, hogy hozzáférjenek a különböző programokhoz, másrésztről azonban visszajelzést is kapjanak a mi részünkről. Szeretnénk azonban megerősíteni a Szerbiával és Montenegróval folytatandó, folytatott tárgyalásokat is. Az új módszertan kapcsán azonban egy kicsit kritikusak vagyunk, ami a tagállamok hozzájárulását illeti. Azt hiszem, hogy nekünk nem áll érdekünkben az, hogy hogy politizáljuk ezeket a, túlpolitizáljuk ezeket a folyamatokat. Úgy gondolom, hogy a bizottsági szakértőknek kellene a fő adatokat szolgáltatniuk a tagállamok helyett, hiszen ez utóbbihoz politikai érdek fűződhet. És végezetül Szeretnénk látni, hogy Koszovót mielőbb teljes körűen elismerjék. Beszélt a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok normalizálásáról, számunkra a fő cél Koszovó teljes körű elismerése. Nyilvánvaló fontos, hogy a májusi csúcs találkozó előtt legyen egy teljes körű átfogó csomag is, jó lenne, hogyha ennek e, a csúcs előjárójában látnánk, hogy önök is előmozdítják ezt. Anna Fotika, az EKR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm ön biztos úr itt az AFET szakbizottságban, és köszönöm önnek, hogy megosztotta a bizottság politikával kapcsolatos javaslatát. Nagyon fontos ez, különös tekintettel arra, hogy hogyan döntött korábban a tanács ebben a kérdésben. Az ön által bemutatott javaslatok tulajdonképpen tartalmazzák mindazt, amire az Európai Unió a múltban tapasztalatot, amit megtapasztalt az Európai Unió az elmúlt időszakban a bővítés kapcsán. Nagyon fontos, hogy nagyon világos legyenek a, világosak legyenek a folyamatok a partnereink részére is, átláthatóak legyenek. Másrésztről fontos mindez más lehetséges tagjelöltek számára is, akik ugyanebből a régióból még majd, majdon csatlakozhatnának. Üdvözlöm, hogy a kopenhágai kritériumokat hangsúlyoztam, és nagyon bölcsnek tartom a csatlakozási fejezetek tematikus csoportosítását is. Úgy gondolom, ugyanilyen fontos az, hogy a fejezetek lezárásának a lehetőségét is felmutassuk. Nagyon jó a tematikus csoportosítás ebből a szempontból is. A legjobb, véleményem szerint a javaslatban a pozitív üzenetküldés lehetősége, illetve a pozitív üzenet, mint olyan, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió pozitív üzenetet küldjön, a szomszédságának, a nemzetközi közösségnek, és különösen fontos ez a pozitív jelzés azok számára, akik csatlakozni szeretnének. Tudniuk kell, hogy ez a folyamat eredményre vezethet, lehetséges a tényleges teljes jogú tagság. A kérdésem tulajdonképpen Észak-Macedóniára és Albániára vonatkozik az ő reakciójukra, illetve hogy milyen reakcióra számítanak a tanácsban a javaslat kapcsán. Köszönöm szépen! A GUER részéről nem kért senki szót, de mégis. Akkor elnézést, nem láttam a nevét, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Mi úgy gondoljuk, hogy a népeket megilleti az a jog, hogy döntsenek jövőjükről. Nekünk nincs meg ez a jogunk, hogy döntsük helyettünk. Szeretném tudni, hogy milyen mennyiben változott a helyzet a néhány hónappal ezelőtti helyzethez képest, amikor is az Európai Tanácsban egyes országok megtagadták Észak-Macedóniától és Albániától azt a jogot, hogy folytassák a tárgyalásokat. Említette a módszertant, azt, hogy hogyan fogjuk megközelíteni ezeket az országokat. Ugyanakkor elkerülte a lényeget. A lényeg számunkra az, hogy a tanács milyen változásokat eszközöl, és a bizottság nem fogja támogatni ezeket a népeket. Ön számíthat az Európai Parlament támogatására, de nem említette meg, hogy milyen szerepet kívánnak biztosítani az Európai Parlamentnek. Késze arra, hogy az Európai Parlamentet is bevonja ebbe a folyamatba? Köszönöm. Rendben, köszönöm szépen. Ez volt az első forduló amelyben a frakciókat hallgattuk meg. Most azt javaslom, hogy Várhely biztos úr válaszolja meg a kérdéseket. Köszönöm szépen. Jó néhány kérdés elhangzott az Európai Parlament szerepéről ebben a folyamatban. Az Európai Parlament ebben a folyamatban inkább a politikai irányítás terén jelenik meg, és már így is jelentős mértékben hozzájárul a folyamathoz. Azonban, ha megnézik ezt a dokumentumot, és elolvassák azt, hogy mit láthatnak a végrehajtás, az előrehaladás ellenőrzésével kapcsolatban, akkor láthatják, hogy szeretnénk megerősíteni a társulási megállapodás keretében az intézményeket, a társulási tanácsot, a társulási bizottságot és a vegyes parlamenti bizottságokat is. Ugyanis ezeket az intézményeket fokozottabban és hatékonyabban szeretnénk felhasználni ahhoz, hogy ellenőrizzük az elért eredményeket, azt, hogy a reformok mennyire eredményesek. És ebben az összefüggésben a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartás természetesen kulcsfontosságú, hiszen ők végzik el a munkajava részét és éppen ezért a parlamenthez fordulok, segítséget kérek, hogy önök is járuljanak hozzá ehhez az értékeléshez a vegyes társulási parlamenti bizottságok keretében. Hogyan látják önök a helyszínen a helyzet alakulását? És természetesen Azért is fordulok most önökhöz, hogy juttassák el ezeket az üzeneteket a nemzeti parlamentekhez, amikor is kényes reformok végrehajtására van szükséges, amelyekhez gyakran alkotmányos többségre van szükség. Számítok tehát az együttműködésünkre, ez az új módszert annak egy nagyon fontos része lesz. Több kérdés elhangzott szó Szerbiáról és Montenegróról. Valaki említette is a sajtótájékoztatót, a nyilatkozatot. Szerbia és Montenegro már tárgyalásokat folytat, úgyhogy a meccs során nagyon nehéz ezt megváltoztatni, de úgy gondolom, hogy új dinamikát vihetünk ebbe a folyamatba. Ami azt jelenti, hogy lehetőség nyílik számukra az opt-in megadható, és ugyanazt a példát mondhatom el önöknek, mint a sajtónak is a tárgyalások gazdasági fejezetével kapcsolatban. Ha szeretnék felgyorsítani a gazdasági reformokat, akkor élhetnek a rendszerrel, ahhoz, hogy ezt megtegyék. És így, ilyen módon optin lehetőséget kapnak, hogy éljenek a klaszterrendszerrel. Tehát ebben az esetben a cluster módszertant használjuk majd fel ezen a konkrét területen. Így működne ez a rendszer. Ami pedig az egyéves ígéretet illeti, egy kérdésben ez is elhangzott. Szeretném leszögezni, hogy ez egy politikai ajánlat a részünkről. Azon esetekben, amikor végrehajtják az összes reformot a klaszter megnyitása előtt, vagy amikor megnyitjuk a klasztert, megnyitjuk a kapcsolódó fejezeteket és a tárgyalások ebben az esetben a reformok végrehajtásáról szólnak majd. Tehát nem jogalkotási munkáról, amely még függőben van, hanem a végrehajtásra helyezzük a hangsúlyt. Éppen ezért gondolom azt, hogyha van hajlandóság a jelölt országok részéről, akkor képesek lehetünk arra, hogy a tárgyalásokat egy év alatt lezárhatjuk, de ez eh, mindössze egy ajánlat, amely függ az eredményektől, a reformok szintjétől, beleértve ezek végrehajtását is a tagjelölt országok részéről. Ami a tagállamok hozzájárulását illeti, miért olyan fontos ez? Abból, amit eddig tapasztaltam a kapcsolatokból, azt láthatjuk, hogy a helyszínen a fejlettség értékelés tekintetében vannak különbségek, eltérések. Legalább két esetben a tagállamok nem voltak képesek megállapodni és megnyitni a tárgyalási folyamatot. Az utolsó pillanatban is az értékelés szintjén felmerültek meglepetések, én pedig szeretném elkerülni az ilyen utolsó pillanatban megkövetkező meglepetéseket. Szeretném megérteni azt, hogy mi történik a helyszínen, ez pedig azt feltételező, hogy együttműködjünk. Ez nagyon fontos, mert ezáltal tudunk bizalmat kialakítani a tagállamokban, a tagjelölt országok felé. Egy másik kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan tudjuk lezárni a fejezeteket, hogyan tudjuk ezt jelezni. Ez az egyik prioritás, amelyet a dokumentumban megfogalmaztunk. A módszertan, a jelenlegi módszertan kb. 6-8 éves tárgyalást feltételez a különböző fejezetekről. 6-8 év során egy országban legalább két kormány van hatalmon, ami azt jelenti, hogy a dolgok mozgásba lendülnek. És ha szeretnénk tényleg megerősíteni a reformokat, megszilárdítani őket, akkor gyorsabban kell lezárnunk a, folya- a fejezeteket, hogy eredményesebbek legyenek a reformok is, és ebben az esetben tényleg megtekinthetjük a végrehajtás terén az előrelépéseket, ahelyett, hogy a különböző jogalkotási lépésekről vitáznánk. Két További kérdés, mi változott október óta? Ebben a jelenlegi gyakorlatban a tagállamok felé fordulunk, nem csak azok felé, amelyek aggályokat fogalmaztak meg októberben, de minden tagállam véleményét meghallgatjuk, és ugyanazt tesszük a nyugat-balkáni országokkal. Szeretnénk megérteni a problémák gyökerét és a problémák hátterében levő gondokat szeretnénk orvosolni ezen két tagjelölt ország esetében. Elhangzott egy kérdés a parlament szerepével kapcsolatban, és de azt hiszem, hogy ezt megválaszoltam. Köszönöm. Thank you, Commissioner. I know that you are... Köszönöm szépen. Tudom, hogy sietnie kell majd, de van még egy körre kérd időnk? Sokan kérnek, kérnek szót. 15 perc, kicsit késett, jó. Hát akkor megpróbálom a lehető legtöbb kollégának megadni a szót, de egy, egy percre tudok csak szót adni. Zovko asszony az első néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek is, biztos úr, hogy itt van. Üdvözlöm az új módszertant, ez nagyon jó hír, főként Horvátország szempontjából, hiszen Horvátország a legkitettebb EU-s határ mentén fekvő tagállam. Körülbelül ezer bosznia-hercegovinai állampolgárnak van horvát és ezáltal EU-s útlevele, és nagyon aggaszt minket az EU-s polgárok helyzete a határ túloldalán. Ez az új módszertan lehetőséget biztosít arra, hogy állandó békét és stabilitást teremtsünk ebben a régióban, és ez elengedhetetlen az EU-s polgárok biztonsága szempontjából is. Az új módszertan az EU-s e tagállamoknak nagy be, beleszól, nagyobb beleszólást biztosít a csatlakozási folyamatban. Az Európai Bizottságot sokszor azzal vádalták, hogy túl engedékeny, a jövőben úgy arra számítok, hogy az Európai Parlament sokkal nagyobb szerepet kap, mint eddig, és nagyon üdvözlöm az új megközelítést. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kiúcsuk óra következő, aki Észak-Macedónia jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, örülök, hogy itt van, és köszönöm önnek ezt a javaslatot az új módszertant illetően. Azt hiszem, ezzel nagy változásokat érhetünk el, dinamikusabb, hatékonyabb lesz a folyamat és több eredményt mutathatunk majd fel a régió szempontjából is. Anna Fotika kolléganőm már említette, hogy pozitív üzenetként értékelhető maga a dokumentum. Mi szeretnénk pozitív eredményeket márciusban Észak-Macedónia és Albánia szempontjából, és reméljük, hogy a zágrábi csúcs is pozitív eredményekkel zárul. Jogosan említette az utolsó pillanatban érkező meglepetéseket. Októberben elbuktunk, igen, de elbukhatunk még egyszer, szerintem nem tehetjük ezt meg még egyszer. Hogyan lehet garantálni azt, hogy nem lesz még egy kudarc? És a második kérdésem a folyamatra magára vonatkozik, nagyon tetszik az ön megközelítése. Azt illetően, hogy a tárgyalási fejezeteket tematikus klaszterekbe osz, ö, soroljuk, de mi a helyzet a sebességgel? Tudja garantálni, hogy Ezáltal felgyorsul a folyamat? A tematikus klaszterek révén felgyorsul a folyamat? Köszönöm. Az ID részéről Karoppó úr. Grazie, commissario. Köszönöm szépen, köszönöm, biztos úr. A bővítéssel kapcsolatban ugye új figyelem fordul most e felé az eljárás felé, tehát hasznos és fontos dolog ez, de azok a tagállamok, amelyek már megkezdték a tárgyalásokat Montenegró és Szerbia is odafigyel erre, rájuk is új figyelem irányul. A gazdaság, a jogállamiság fontos, és azoktól is komoly lépéseket kérnek, akik EU tagok a környezetvédelem miatt, és így tovább, ugye az éghajlatváltozás miatti lépéseket meg kell tenni, és én azt kérem, hogy a tagjelöltektől is követeljék ezt meg, mert hogyha a belépés után hirtelen a nyakukba hullik ez a sok feladat, akkor nehéz lesz. A Nyugat-Balkálon 16 erőmű van, és ezeknek a kibocsátása annyi, mint a többi 250 erőmű kibocsátása Európa többi részén. Tehát azért nagyon komoly környezetvédelmi, kötelező környezetvédelmi feltételeket kellene szabni ezen országoknak, és a Green Deal-t is konkrétan kellene támogatniuk a zöldek árnyék előadója Legodinski Törökország jelentéstevője. Strik asszony, elfelejtettem, bocsánat. Igen, köszönöm szépen. Támogatjuk a klaszter megközelítést, ami a közleményben szerepelt, és a rugalmasságot is. Ez lehetővé teszi az EU-nak, hogy támogassa a tagjelölt országokat a folyamat során, és ez aztán segítheti a sikeres sebb végeredmény elérését. Volt egy döntés ugye, hogy a tárgyalásokat visszafordítsák, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, mert azt mondják ugye, hogy súlyos esetekben a bizottság javaslatot tehet egyszerűsített eljárásban. Kérem, magyarázza el, hogy mi ez az egyszerűsített eljárás. A szavazás pedig minősített többséggel történik erről a visszafordításról, tehát hogy a folyamatban visszalépnek. Miért van ez így? nem látják ennek a kockázatát? hogy esetleg önkényes politikai jellegű döntések születnek, de jogilag is. Most ugye megvan az egyhangús, egyhangúság az előrelépéshez, és akkor közben minősített többséggel vissza lehet lépni. Ez megfelele a szerződésnek. Köszönöm. Köszönöm, és most Bilcsik úr Szerbia előadója. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk. Nagyra becsülöm a közleményt, nagyra értékelem ezt, és remélem, hogy a politikai elkötelezettséget ez tényleg megerősíti, és remélem, hogy idén előre tudunk lépni a bővítési folyamatban. Üdvözlöm az új módszertant is. Szerintem nagyon jó, hogy itt is kommunikáljuk, de a régióbeli partnerekben is kommunikáljuk mindezt. Értékelem, hogy ön elutazik Montenegróba, Szerbiába, elutazik a térségbe. A barátainkkal fontos kommunikálni, emlékeztetném az állásfoglalásra az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatban. Itt is felszólítottuk a bizottságot arra, hogy vegye figyelembe a tagjelölt országokat, vonja be őket ebbe, és gondolkodjunk el arról, hogy hogyan tudnánk az elkövetkezendő hónapokban ezt elintézni. És van még egy kérdésem, ön hol lá- hogy látja, hogy lehet a jó szomszédsági kapcsolatokat beépíteni ebbe a módszertamba, a megbékélést és itt tovább. Tehát nem gazdaság, hanem történelmi kérdések. Köszönöm szépen, és végül pedig az utolsó hozzászóló, Gál Kinga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eljött, köszönöm az előadását. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európai Uniónak meg kell tartani a hitelességét, és az egész a hitelességről szól, mind a két oldalon. Én ezért gondolom azt, hogy nagyon is dicséretes, hogy ilyen gyorsan eh, előálltak ezzel a módosított eh, módszertannal a bővítési folyamatról, és ezt tényleg minden érvel tényel alátámasztottnak tartom. Örülök annak, hogy a bizalmat akarják kiépíteni, erősíteni, és hatékonyabbá kívánják tenni a csatlakozási folyamatot. Szerintem nagyon fontos, hogy világos legyen a cél, hogy mindenki előtte ez látszódjon, tehát a csatlakozási tárgyalásokat megnyissuk Észak-Macedóniával és Albániával is, minél gyorsabban, akár talán már márciusban is. A kérdés az az, hogy azt fel tudjuk-e mérni, hogy a szkeptikus tagállamok hogyan fognak erre tekinteni erre a lépésre. És örülök annak, hogy optint ajánlanak az előre haladottabb államoknak, Szerbiának és Montenegrónak, tehát hogy ők csatlakozhatnak ebbe az új, becsatlakozhatnak a metodológiába, de ők ezt hogy látják? Köszönöm Gálkingának és Legodinszki úr az utolsó. Köszönöm nagyon röviden. A többi csatlakozási tagjelölt országra ez milyen hatással lesz, konkrétan Törökországra? Ez egy speciális módszertan a Nyugat-Balkánra? Hogyha igen, akkor ezt hogy fogjuk elmagyarázni török partnereinknek ennyi? Köszönöm, és Kobilius és Mandel kollégáknak adom meg még utoljára a szót. Well, thanks a lot, really. I think... Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a módszertan valóban nagyon fontos, és talán tényleg pozitívan tekinthetünk erre. Azt a kérdést szeretném megismételni, mely már elhangzott, de talán egy kicsit szélesebb kontextusba helyezve. A kiszámíthatóság a tagjelölt országok irányába. Reformokat kell végrehajtaniuk, és nekünk értékelniük kell őket. De az Európai Unió részéről is fontos ez a előre kiszámíthatóság Számít -e arra, hogy minősített többséggel szavaznak majd erről a folyamatról, a tárgyalások megkezdéséről, visszafordításáról, vagy a lezárásáról, ugyanis most a kiszámíthatóság azt jelenti, hogy egy adott tagállam valamilyen történelmi okból, vagy egyéb okból kifolyólag nem kíván nem kívánja jóvá hagyni a csatlakozást, és ez leállítja az egész folyamatot. Köszönöm, Lukasz Mandl. Köszönöm, biztos úr köszönöm, hogy elvégzi ezt a munkát. Ez azt hiszem egy plusz házi feladat volt. Tudjuk, igazából a tárgyalásokat sosem lett volna szabad elhalasztani, most még remélhetőleg az Ágrébe vagy csúcs előtt elkezdődhetnek. A gazdaság le van fedve, az európai értékek, jogállamiság szerepelnek a módszertanban, de amit hiányolok nem öntől, hanem az egész technikából, az egész folyamatból, az, az érzés, az európai életmód. Szerbiában vagy Koszovóban élő személy legalább annyira európai, mint valaki, aki Franciaországban vagy Lengyelországban él. És ez az, amit az ott élő emberek is hiányolnak. Tudjuk, hogy megtört a bizalom, a tárgyalások miatt a jövőben ezt el kell kerülnünk. És van egy kérdésem is, hány tagállamra van szükség ahhoz, hogy feltartóztassák a csatlakozást. És végül Natali Loazó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én üdvözlöm, hogy a bizottság lépett, hogy végre a bürokratikus rutinból kirángassa a bővítési folyamatot. Politikai választásról van szó, amelyet aztán követni kell, az Európai Parlament és a tagjelölt országoknak is dolgozni kell, nagyobb átláthatóság, előrehaladás, de a felelősségvállalás is nő, e-, ez elengedhetetlen, hogyha tényleg előrelépnek, akkor ezt jutalmazni kell, ha pedig nem, akkor le kell vonni a következtetéseket. Örülök, hogy a jogállamiságot kihangsúlyozzák a csatlakozási folyamat egészében. A jogállamiság az nem egy kritérium, amit így kipipálunk papíron. Nagyon sok tagjelölt, tagállam van már, aki jelentkezik az illiberális demokráciák közé, úgyhogy nem kívánunk újakat befogadni, hanem a hétköznapi valóságban, helyszíni valóságban kívánjuk mérni, hogy tényleg jogállamiságról van-e szó, és nézzük a kapacitást, hogyha nem tudjuk megreformálni magunkat, akkor nem tudjuk befogadni az új, taga, új tagokat. Itt az ideje, hogy cselekedjünk, magunkat is meg kell reformálni. Köszönöm szépen. Biztos úr, parancsoljon. Amennyire csak gondolja, válaszoljon. Uh, Megpróbálok válaszolni az összes kérdésre. Először is, elhangzott az a kérdés, hogy hogyan tudom garantálni az eredményeket, a pozitív végkifejletet. Hát nem tudom garantálni, és nem is ez a feladatom. Azért vagyok itt, hogy az önök támogatását elnyerjem ahhoz, hogy együtt végezzük el ezt a feladatot. Ez egy közös feladat, amelyet önökkel, a tanácssal és a tagállamokkal együtt kell elvégeznünk, úgyhogy egyetlen egy személy ezt nem garantálhatja, mindannyiunk feladata ez, hogy ezt a célt elérjük, és mindenki támogatását kérem ahhoz, hogy együtt érjük el ezeket az eredményeket, és a két említett ország esetében induljanak el a tárgyalások még a zágrábi találkozó előtt. Mi történik akkor, ha elbukunk? Hát ennek igen magas költségei lesznek. Már háromszor elbuktunk, ez már a negyedik alkalom, ezt nem szabad elfelejteni, és szerintem ez az utolsó lehetőségünk is. Legutóbb a kudarcunk miatt elbukott egy kormány, ezúttal nem akarok kudarcot szenvedni, nem akarom megkockáztatni, hogy ismét elbukjunk, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy ez ne következzen be. Ami a sebességet illeti, ez nem csak rajtam múlik. Mi készen állunk felgyorsítani a folyamatot, hogyha a csatlakozni kívánó országok a maguk részéről szintén ugyanezt teszik. Segítünk nekik a felkészülésben, de hogyha ők maguk nem gyorsítanak, akkor mi nem tudunk segíteni nekik. Ami Szerbiát Montenegrót illeti és az éghajlatváltozási kérdéseket. Pontosan ez az oka annak, hogy Zágráb ennyire fontos lesz. Ami a gazdaságfejlesztési terveket illeti, nyilván ezek ugyanazok a nagy kívások, amelyek a régiónak is szembe kell néznie, segítenünk kell nekik abban, hogy ezt kezelni tudják. Az ő gazdasági és pénzügyi kapacitások jóval korlátozottabbak, mint a miénk. Ez azt jelenti, hogy a Green Deal azon elemeit kell először kiragadni, amelyeket gyorsabban végre tudunk hajtani. Megújuló energia, energiahatékonyság, a körforgásos gazdaság, és így tovább. Ezeket a politikákat már most végre lehet hajtani a csatlakozást megelőzően azért, hogy amikor majd tagállamokká válnak, akkor már ugyanolyan szinten legyenek, mint a tagállam, az addig a régi tagállamok. Két kérdés merült fel ugyanazzal a témával kapcsolatosan. Hogyan működik majd a visszafordíthatóság, és milyen mechanizmusok szolgálják ezt, vagy biztosítják, és vajon ez legális-e? Hát nyilván legális, mert különben nem javasoltuk volna. A fordított minősített többség elve elég sok EU-s szakpolitika területén megerősödik. Nézzük meg a túpeket, a sixpeket, az európai határ és parti őrség, nagyon sok eszköz kapcsán visszaköszön ez az elv. Az volt az elgondolás, hogy Szerbia és Montenegro esetében vagy a bizottság, vagy a tagállamok egy harmada javasolhatja azt, hogy tegyünk egy lépést hátra, felfüggesszük adott esetben a tárgyalásokat, felfüggesszük őket egy fejezetben, vagy pedig újra nyissunk már lezárt fejezeteket. Ez az a szakasz, ahol a tanácsnak lesz beleszólása, és ahol a tanácsban zajló szavazás relevánsá válik. Jelen pillanatban minősített többségi szavazás zajlik, minősített többségre van szükség, más szóval, hogy egy ilyen intézkedésről döntés szülessen. Mi most azt javasoljuk, hogy csak a bizottság kezdeményezhesse ezt a lépést. A tagállamok indokolt javasol, javaslatot nyújthatnak be a bizottsághoz, hogy tegye meg ezeket a lépéseket, de a bizottságnak kell a tényleges javaslatot megfogalmaznia, és ha ezt megteszi, akkor fordított, minősített többségre lesz szükség ahhoz, hogy ezt blokkolják a tanácsban. Ez az egész folyamat kapcsán nagyon nagy változást hoz, mert amikor úgy látjuk, hogy nagyon súlyos hiányosságok mutatkoznak, akkor gyorsan tudunk cselekedni, és nagyon egyértelműen, határozottan tudunk fellépni. Amint egy ország felé jelezzük az ezirányú szándékunkat, azt hiszem az együttműködés hajlan, hajlandósága nagymértékben megnő. Úgyhogy azt hiszem, maga a lehetőség lesz az, amely segítségünkre lesz majd a reformok végrehajtatásában. Regionális együttműködés. A módszertanban láthatják majd, és ez nagyon sok helyen szerepel, hogy a régióban meglévő bilaterális konfliktusok rendezése nélkül a bővítése nem kerülhet sor. Továbbra is ragaszkodni fogunk ehhez. Ami pedig Zágrábot életé, együtt, regionális együttműködést ö, szeretnénk látni ezen, tagáll- ezen országok között, ezt szeretnénk elősegíteni, hiszen elvileg az egész gazdaság fejlesztési terv az egész nyugat-balkáni régióra vonatkozik, nem csak a tárgyaló országokra, hanem például Koszovóra és Bosznia-Hercegovinára is kiterjed. Mi a helyzet a szkeptikus országokkal? Hát nem tudom, remélem, hogy pozitívan fogadják majd a javaslatot, és még egyelőre nem tudom, hogy a tanácsban hogyan reagálnak. A régióbeli országok hogyan fogadták ezt az újítást? A két legérintettebb országban, ahol jártam, nyitottak voltak, elmondták nekem, hogy mindent megtesznek, ami csak szükséges hogy az EU-s tagság realitássá válhasson számukra. Tehát ők gyakorlatilag ránk vártak eddig. Amikor elmondtam nekik, hogy mik a terveink, rögtön készen álltak arra, hogy nekilássunk, kezdjünk végre neki. Ez volt az ő alapvető üzenetük. Úgyhogy én itt nagyon bizakodó vagyok. Ami Törökországot illeti, annyit válaszolhatok, hogyha megnézik a módszertant, akkor annak a címében a Nyugat-Balkán szerepel. És végül, ami az érzelmi megközelítést illeti, egyetértek, az érzelmek fontosak lehetnek, de legutóbb túl sok volt az érzelem. Én inkább csökkenteni akartam volna ezt az érzelmi fellángolást, és egy kicsit észszerű alapokra akartam volna visszahelyezni ezt a folyamatot, hogy új lendületet vehessünk. És igen, igaza van, ők is európaiak, ugyanúgy, hogy mi is azok vagyunk, és ezért lesz nagyon fontos Zágráb mert ezen program révén jóval gyorsabban tudjuk őket közelebb hozni magunkhoz, mint ahogyan ez korábban lehetséges volt. Köszönöm. Right. Colleagues, I'll close the meeting. Rendben, mindjárt lezárom az ülést, kedves kollégák. Annyit még elmondanék, hogy az Európai Parlament az AFET ajánlásai révén fog majd reagálni erre az új eh, javaslatra. A 2020 májusi nyugat-balkáni csúcs után. Köszönöm, hogy itt volt, biztos úr, köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Hogyha senkinek nincs felvetése az egyéb kérdések alatt, senkinek nincs megjegyzés, akkor lezárom az ülést. Köszönöm mindenkinek a részvételt.